Okay, so uh, welcome everybody. Köszöntök mindenkit. A nyolcas napi rendi pontnál tartunk, amely az Európai Központi Bank 2012. évi jelentése. És az LKB Vito Constancio képviseletével van itt jelen az alelnök úr, képviseli a bankot, úgyhogy 10 perces bevezető előadást követően várjuk majd a kérdéseket, illetve lesz lehetőség egy vitára. Úgyhogy igyekszünk minden észrevételt meghallgatni. Köszönöm szépen, hogy eljött, és át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A gazdasági és pénzügyi bizottság tisztelt tagjai nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek az önök körében, és bemutathatom önöknek az LKB e éves jelentését. Mindig hangsúlyozta a központi bank, hogy a nemzetközi elszámoltathatósági szabványok garantálják a függetlenséget, és a mentesítést minden évben meg kell erre kérni Először is a gazdasági, illetve monetáris fejleményekről szeretnék röviden beszámolni. Azután néhány szóban a jövőben intézmény reformot szeretném önöknek ismertetni, amely rendkívül aktuális, a célja, hogy a további növekedést elősegítsük. Ezt követően pedig a Bankunió projekt legfrissebb fejleményéről szólnék. A tavaly évben nagy kihívások elé állított a gazdaság, illetve monetáris környezet az euróövezetben. Az államadóság válság miatt a pénzügyi piacok nagyon komoly nyomás alatt álltak, illetve működtek, és a bizalmi válság természetesen a növekedést, a foglalkoztatást is erősen visszavetette. Két év elteltével a tavaly évben 0,6%-kal visszaesett a GDP, és a konszenzuális idei prognózis pedig, ahogy önök is tudják, további gazdasági csökkenést jelez. A monetáris dinamika, a hitelezés szintén visszafogottan alakult, és 3% volt tavaly, most pedig 3,1% a legfrissebb előrejelzések szerint, és gyakorlatilag a hitelteremtő képesség a magánszektorban úgy alakult, hogy mínusz 0,2% volt a tavalyi évben, most 0,3% éves alapon. Az infláció 2,5%-os átlagot ért el. Enyhén meghaladta az általunk meghatározott szintet. És a sok hatások állnak ennek a hátterében elsősorban. Ahogy önök is tudják, azóta a előrejelzéseink szerint csökkent az információ meglehetősen gyors ütemben, és márciusban 1,7%-on áll. Az irányító testület a hosszú távú inflációs előrejelzéseket szigorúan rögzítette, az ástabilitási célokat szintén érvényesnek tartjuk, és a tavaly évben döntő intézkedéseket tettünk a történelmi mélypontra jutott kamatok kezelése érdekében. A három éves eltiók, amelyek az évfordulóval indultak, a bankközi piac finanszírozási folyamataira kedvezően hatottak, és egy újabb hitelválságot sikerült elkerülni, ami nagyon negatív lett volna a gazdaságra nézve. És a tavaly év közepe táján az euró instabilitásába vetett kétségek az egyes országok adóságállományát növelték, illetve további feszültségekhez vezettek. Ennek nyomán az LKB e úgy döntött, hogy egy új kezdeményezést indít a monetáris ügyletek terén, és az OMT konstrukció sikeresen megállította az alaptalan félelmek okozta károk terjedését. A pénzpiacokon a hatás meglehetősen pozitívan alakult azóta. 2010-től kezdve számos kormánynak határozott konszolidációba kellett kezdenie a költségvetésben és jelentősen csökkentek a deficit arányok a csúcs szintekhez képest. Az euróövezet egészére nézve a kormányok GDP arányos deficitje körülbelül 3% ponttal alatta maradt a 2009-es rekordnak. És a államháztartási kiigazítás egyes országokat különösen erősen érintett, Görögországban több mint 14 kal javult a GDP arányos mutató 2009 és 12 között. A javulás 5,7% Portugália esetében, 4,3% Írország, 3,9% Spanyolország, illetve 3,6% Olaszország esetében. A konszolidációt célzó erőfeszítések gyümölcsei beérőben vannak, mind a külső, mind a belső kiigazításokra sor került, és ennek sajnos nagy volt a költsége a foglalkoztatásban, és ennek a hatásai mostanában jelennek meg. A stabilizálás, illetve később pedig a biztonságos szintre való csökkenés kísérte mindezt. A növekedés és a foglalkoztatás, illetve az államháztartások rendbetétele után illetve ezzel párhuzamosan strukturális reformokra van szükség, és kölcsönösen erősíti egymást a két folyamat, az államháztartásoknak a stabilizálása oda vezet, hogy a jövőbeni növekedés lehetőségét megteremtik. Természetesen széles kör és hosszú távú hatásokat céloznak ezek a reformok. A versenyképességet növelve valamint a foglalkoztatottságot, illetve a fenntartható növekedést megalapozva és a bizalmat újra megteremtve. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy számos nehéz helyzetű országban jelentős reformokra került sor, különösen 2008 után a pénzügyi szolgáltatások versenyterületén a fajlagos költségek kedvezően alakultak. 2008 óta az euró övezet többi tagság, tagjához képest Írországban 19%-kal, Spanyolországban 9,5, Görögországban 8,9, illetve Portugália 6,6, de Olaszország 0,1%-a javította az egységre vetített hatékonyságát. Az euróvezeten kívüli partnerek esetében pedig még magasabb javulást tapasztalunk a mutatókban. 2008 óta talán ez a legfontosabb. 1990-hez képest a legnagyobb mértékben javultak a fajlagos költségek, hatékonysági mutatók. 2008-as válság kitörése óta a korrekciók lezajlottak, megtörténtek. Viszonyítva 99-től tavalyig a többi taghoz Görögország 5,8%-ot mutat, Portugália 2,4%-ot, Spanyolországban pedig 2,9% a növekedés, illetve Írország 1,6%-ot mutat. Ez megjelent a versenyképesség javulásában is, és a pénzforgalmi mérleg alapján azt mondhatjuk, hogy 2013-ra a prognózis szerint minden nehéz helyzetbe került ország, Görögország kivételével a, eléri majd a 2% alatti GDP célt, a GDP arányos deficit célt. A piac pozitívan reagált mindezekre, és a pénzpiaci feltételek is folyamatosan javulnak. 2012-ben az európai szintű reformok jelentős előrelépést hoztak, és a mélyebb és széles körű európai gazdaság és monetáris unió feltételei megszilárdulnak. A stabilitás, illetve a jólét érdekében történik mindez az euróvezetben. Most pedig néhány észrevételt szeretnék a bankunió vonatkozásában ismertetni önökkel. Az egységes felügyeleti mechanizmus amelyről az Európai Parlamentben eh, legutóbb egyeztettünk, nagyon fontos előrelépés, és az európai integráció számára is egy komoly haladás. A konstruktív megbeszéléseket örömmel várjuk az Európai Parlamenttel az elszámoltathatóság témakörében, illetve a megfelelő egyensúly kialakítására törekszünk, a demokratikus elszámoltathatósága, bizalmasság, a működési hatékonyság, illetve az LKB függetlenségének a tiszteletben tartása között. Azután az egységes egyeztetési mechanizmuson dolgozunk, a bankunió másik előfeltételén, és három kulcsfontosságú jellemzőjét szeretném említeni ennek a mechanizmusnak egyrészt egy olyan eszközkészletet kell kialakítani, illetve egységes hatóságot és egy alapot, egy központi alapot. Eszközcsomagra van szükséges hatáskörökre annak érdekében, hogy a bankok helyzetét stabilizálni tudjuk. A bankok szanálására vonatkozó irányelve európai szintű megoldást és eszközrendszert biztosít. A Bailin eszköz is ide sorolandó, ami elősegíti a bizalomépítést, a banki szolgáltatások folyamatosságát biztosítja, illetve a túlzott kockázatoktól védi a betéteseket. És az egységes mechanizmus egységes hatóságot is igényel, mert a nemzeti hatóságok közötti koordináció a határon átnyúló viták, illetve ügyek rendezésére nem elégséges. A cél az, hogy gyorsan tudjunk dönteni és beavatkozni. A bailout és bail-in terület közötti egyensúlyt szeretnénk abba az irányba eltolni, hogy a kockázatos döntéseket meghozók vállalják a következményeket, és a bankok vállalják a maguk veszteségét. És a szanálási mechanizmus, illetve eljárás a pénzügyi stabilitást, a reálgazdaság finanszírozását, illetve az adófizető szempontjából a költség takarékosságot kell, hogy biztosítsa. Tehát a bankok tulajdonosai, illetve a hitelezői kell, hogy vállalják első körben a kockázatot. Az egységes hatóság azonban a rendelkezésre álló alapot is fel kell, hogy töltse. És végső mencsvárként, amennyiben egy átmeneti, fiskálisan semleges backstop megoldáshoz kell fordulnunk, akkor utólagos kivetett adók formájában, illetve újra privatizálás formájában intézkedhetünk. Például a, a jó bankok szerepének az erősítése szolgálja ezt. A jelenlegi gazdasági környezetben, amikor alacsony a növekedés, ez hozhat megoldást. És részint a bankszektor függ össze a probléma kialakulásával, a kockázatkerüléssel, illetve a hitelkockázatoknak a ma látható kezelése mellett. Szinte lehetetlen a felhozatali, illetve forrás korlátozásokat összehangolni az átlagos hitelkihelyezéseknek a csökkenésével. A piacon kialakult egy olyan gyanú, hogy a bankok mérlege további kiigazítást igényel, illetve potenciális veszteségek jelennek meg, és a bankok hitelezési tevékenységére is visszahat ez. Senki nem állt elő egyértelmű bizonyítékokkal, és ezért nagyon fontos, hogy a felügyelő hatóság által elvégzendő mérlegfelővizsgálat adatai alapján intézkedhessünk, illetve a bankoknak a forrás költségeit így tudjuk csökkenteni. Az SSM létrehozása, a felügyeleti rendszer, illetve a bankoknak a feltőkésítése és az egységes szanálási mechanizmus a bankok, illetve az államadóság helyzetnek a rendbetételéhez vezethet. A piaci bizalmat újra meg kell teremtenünk, ez a prioritás annak érdekében, hogy javuljon a növekedés lehetősége és a bankunió projekt emiatt életbevágó fontosságú jelen pillanatban. A gazdasági növekedés alapvető Európa számára, hogy a kiigazítást, illetve az új egyensúlyt el tudjuk érni. És ezért kiemelt fontosságú, hogy a lendületet ne veszítsük el a struktúrális reformok útján, nemzeti szinten, és egy erősebb gazdaság és monetáris unió épülhessen ki az európai intézmény reformok keretében. Bízom abban, hogy aktív és pozitív szerepet vállalt eddig is, és a továbbiakban is ebben a szellemben folytatjuk az együttműködést az Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig rátérünk a szokásos kérdés-válasz menetrendre 5 perces idősávokkal mint hogy a frakciók által benyújtott listákból fogok dolgozni a jelentéstevők és az tevők, nem a szokásos sorrendben fognak megszólalni, de a listán szerepelnek azért előbb-utóbb. Kérne, kérnek mindenkit, hogy legyen tekintettel vendégünkre, és ne négy és fél percen keresztül tegye fel a kérdését. Kérem, hogy mindenki szerényen a lehető legrövidebb idő alatt tegye fel a kérdését. A néppárt első kérdését Gáper Cildikó teszi fel, aki egyúttal néppárti árnyakjelentéstevő is a 2012-es, 2012-es jelentése kapcsolatban. Ildikó. Elnök asszony, tisztelt alelnök úr, nagyon köszönöm, hogy ez a jelentés ennyire időben megszületett és talán több időnk lesz a jelentés megtárgyalására amit természetesen szintén köszönöm hogy megkaptam és majd tanulmányozni is fogok három órától kezdődően. nagyon örülök annak hogy two thousand and twelve ben az ekb folytatta azt a proaktv hozzáállását és tevékenységét ami feltétlenül szükséges ahhoz hogy a jelenlegi válságot megfelelően tudjuk kezelni örülök annak is hogy az új feladatai az ekb nak megfelelően tisztításra kerülnek az intézményi háttér és fejlesztés is megtörténik. amit aggályosnak látok az a hitelezési probléma illetve az a tény hogy a hitelezés továbbra is elég visszafogottan alakul a tagállamokban és ez a tevékenység nem tudja kellő mértékben támogatni azt a közös célt ami a gazdasági növekedésben és a munkahelyteremtésben eh, testesül meg. problémát látok abban is eh, hogy néhány állampapírpiacon eh, továbbra is nagyon magas volt a kockázati prémium emiatt talán túlzottan is nem hagyományos monetáris politikai intézkedésekkel az ekb nak be kellett avatkozni és ezek tartósan meg is maradnak két dolgot szeretnék kérdezni e, ez pedig e, az a megjegyzés amit már barroso elnök úrtól is hallottam e, egy konferencián fogalmazott úgy hogy néhány kormány részéről történő eltökéltség hiánya mármint a konszolidáció területén akadályozza a helyzetnek a javulását és amíg, addig marad ez a törékeny helyzet amg nem találjuk meg a válságnak az okait ez volt a másik megjegyzése tehát hogy mennyire keressük ezeket az okokat. van egy utolsó kérdésem ez pedig az ahogy láttam a számokat two thousand one hundred and sixty four milliós többletet realizált a központi bank amiből kockázati céltartalékot képzett one thousand one hundred and sixty six milliós kockázati céltartalékot ez elég magas szám az előző évhez képest is és a többit osztotta vissza. indokolt ez a magas kockázati céltartalék ez eh, megnyugtatja a piacokat szükséges vagy nem? köszönöm elnök asszony. Uh, she's left you a little bit over eh, egy kicsit több idejük maradt két percnél, mondja az elnök. I hope it will be uh, uh, enough. Remélem ez elég is lesz. Megértem, hogy milyen uh, háttere van annak a kérdésnek, megjegyzésnek, amelyet föltett, uh, fölvázolt. Elég aktívak voltunk tavaly, hogy a bank ágazat számára létrehozzuk azokat a körményeket, amelyek segítségével a monetáris politikánk vagy gyakorlatban is megvalósulhat az összes tagállamban. Nyilván itt ugye monetáris politikáról van szó, az átültetés mechanizmusa természetesen figyelembe kell, hogy vegye a, a teljesen normális e, felár, kockázati felár különbségeket a különböző tagállamok és piacok között Fontos, hogy, hogy félemek miatt nyilván ezen ne menjünk túl, ne tegyünk túl nagy lépéseket. Minden esetre elég sikeresek voltunk azzal az intézkedéssel, hogy hogy az OMT-ket bevezették, ugye szeptember elején az Outright Monetary Transactions bevezetésével, ugye Drági elnök úr beszédére hivatkoznék vissza, majd ezt követően az irányító testület augusztus 5-én hozott egy nyilatkozatot nyilvánosságra. Jelentős mozgások támadtak a kamat lábak tekintetében az eurozónában, és különösen a nyomás alatt lévő országokban azt láttuk, hogy jelentős mértékben csökkent a állam kötvények kockázati felára, ami ugye eh, általában a gazdaságot érintő kamatlábak változását is magával húzza. Nyilván ez a mechanizmus továbbra sem működik a lehető legjobban, továbbra is dolgozunk azon, hogy mit lehetne még tenni annak érdekében, hogy a monetáris politika eh, átültetésére sor kerüljön. Elnök, nagyon szépen köszönöm, ez kiváló első válasz volt a szeszestek részéről Johnny Pitella kapja meg a szót, aki a jelentés szociális részéről képviselése után. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm én is az alelnök urat, és köszönöm, hogy megjelent a gyűrűkben. Azt kell mondjam, hogy meglepetés számomra ez az éves jelentés, és az is meglepetés, hogy csak Madrid után kaptuk meg, és nem volt egyáltalán időnk megnézni. Tehát én úgy gondolom, hogy nem ez a legjobb módszer. Sokkal eredményesebb párbeszédre került volna sor, hogyha hamarabb megjobb az anyagot. Én vagyok a jelentéstevője ennek az anyagnak ezen szakbizottság részéről, úgyhogy örültem volna, ha felkészülten tudunk önnel szót váltani. Nem tudom, hogy miért a mai napot választották arra, hogy önnel egyeztessünk, hiszen alapvetően a központban, az, az Európai Központi Bankban az átláthatóság nyilvánvalóan tiszteletben tartott el, de itt most, mint hogyha valami másokok merültek volna föl, nem látható az anyag időben. A foglalkoztatási válság problémáit mindannyian megtapasztaltuk. Nemrég Barozó elnök úr aki a megszorítások egyik támogat, nagy támogatója volt, fölismerte, hogy most már nem fenntartható a megszorítás politikája, ami azt jelenti, hogy egyfajta damaszkuszi megtérésről, párfordulásról van szó, de hát persze mondhatjuk, hogy jobb később, mint soha. Úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank az OMT programmal kapcsolatban közvetlen monetáris tranzakciókra vonatkozó programjával talán helyes útra lépett, de ez, az biztos, hogy ez fogja meghatározni a tagállami kormányok további lépéseit is. A központi bank a múlt héten azt mondta, hogy a mediterrán, a tengeri országok képesek lenni, lesznek majd elfogadható kamatlábak mellett újra finanszírozni magukat, de ez attól is függ, hogy a következő néhány hónapban ezeket a stabil kamatlábakat, illetve szórásokat, sávokat, meg, spreadeket meg tudjuk-e tartani, vagy sem. Hiszen az OMT program megvalósításához fiskális mechanizmusokra van szükség, és ezeknek működniük is kell, de ugyanez vonatkozik más politikai jellegű beavatkozásokra is. Ha azt akarjuk, hogy az OMT rendszer működjön, elnök úr, akkor arra is figyelnünk kell, hogy bizony válságban van a belföldi kereslet, és nem tudom, hogy a központi bank ezt miért, miért nem érti meg. Nos, sok vonatkozása van ezeknek az agályoknak és kérdéseknek. Az egyik dimenzió természetesen a tagállami dimenzió, a másik pedig úgy gondolom implicit módon, ez is szerepelt az ön felszólalásának a második felében, ami az Európai Uniós szintre vonatkozik az általános növekedési feltételek és a keresleti, rövidtávú keresleti viszonyok vonatkozásában. Nos, és aztán persze föltette ezt a kérdést, hogy az Európai Központi Bank mit is gondol ezekkel az általános viszonyokról. Érdemes megemlíteni, hogy nincs közös európai politika a makrogazdasági viszonyokat illetően rövid távon nincs közös eh, fiskális politika, a szerződés nem foglalkozik ezzel, nincs kötelező koordináció eh, az adópolitika terén, eh, van egy stabilitási politika, amely korlátozza egyes fejleményeknek a kibontakozását, azonban globális átfogó egyeztetés nincs. Ami a monetáris politikát illeti a szerződés szerint ugyancsak nagyon világosan e, prioritást e, élvez, de ez középtávú árstabilitást jelent. Tehát itt is valójában a, a nem nagy lehetőség van arra, hogy rövid távon az eurozónán belül e, e, egyeztetések folyanak. Nos, ez a meglévő e, jogalkotási keret, ezeken a kereteken belül tudunk tevékenykedni, ezen nem tudunk részünkre változtatni. Ez inkább az önök feladata lenne. Másrészt, ugye a problémák 2010-ben eh, kezdődtek, és bizonyos országok egyre inkább kiszorultak a piacról. Eh, abban a konkrét eh, kontextusban születtek meg ezek a programok, ezt sem szabad, hogy szem előtt évesszük, ugye? majd az, hogy ezeket az országokat megpróbáltuk visszaterelni a piacra, ez a próbálkozás ez beindult, és láttam, hogy milyen, jellem, milyen mértékű kiigazításokra került sor ezekben az országokban, és ez nagyon fontos tényező, meg kell ezt is figyelme kell venni ezt is, ugyanakkor nagyon eltérőek a különbségek a különböző országok között, és nem lehet általánosítani hogyha megnézzük az általános vitát nemzetközi szinten, és hát Európában is ezen témák e, tekintetében, akkor azt látjuk, hogy a, a kutatók, a piackutatók, a elméleti szakemberek e, azt mondják, hogy vannak olyan országok, amelyeknek több mozgástere van, más országokkal azt lehet tudni, hogy ezek folyamatosan erősítik a saját gazdálkodásukat, a tempóról lehet beszélni. Elnök, a következő két kérdésnek adom meg a szót. Je voulais juste Én is csatlakoznék ahhoz a témához, hogy a megszorítások, illetve a megszorításokat visszhangzó kórus véleménye alapján mit mondhatunk arról a helyzetről, hogy az egységes fizetőeszköz több különböző kamatláb mellett működik, akkor valójában nem egységes? Az euróövezetben hogy kerülhetjük el a pénzpiaci torzulásokat? egyre nehezebben jutnak hitelhez a vállalkozások. Mi lesz a gazdasággal? A kérdés arra vonatkozik, hogy mi szabja meg egy adott országban a kamatlábakat, milyen faktorok. Ez természetesen mindig attól függ, hogy az állam milyen ö, rátákat kaphat a piacon. Nyilván tudják, hogy van az államadósági ö, jogszabály, és figyelembe kell venni a különböző adósok által kreált különböző kamatlábakat. Általában véve a magáncégek, köztársaságok mindig többet fizetnek kamatban, mint az állam. 2010 óta azonban a válság ö, szuverén adósságválságá vált, és ez az államadóság nőtt bizonyos országok számára, nyilvánvalóan ez kihat a, a, a gazdaságunk többi részére is, és növekednek a kamatok. Persze mi ezt próbáljuk csökkenteni, mert felismertük azt, hogy pontosan ez egy olyan dolog, amit monetáris politikaként kezelnünk kellene, nem úgy, mint valami más politikai területet, ez igenis a mi felelősségünk, hogy egy egységes monetáris politikánk legyen az Unióban. De a helyzet nem csak a bankok helyzetét rontotta, mert közben ott van az államadóságok válsága, és természetesen ez a kettő összefonódva nagyon komplikálja a helyzetet. Ezen kívül likviditást lehet nyújtani a bankoknak, de nem lehet őket arra kényszeríteni, hogy hiteleket nyújtsanak. Ma jött ki egy tanulmány, egy felmérés, a bankokról éppen ma, és nagyon nehéz ezt a két oldalát széremnek szétválasztani, de nem vehetjük rá a bankokat arra kötelezően, hogy hitelt nyújtsanak. Kibővítettük a kezességet annyira, hogy a KKV-knak nyújtott hiteleket is lehet kezességként használni, annak érdekében, hogy a bankok likviditási segélyt kapjanak alacsony kamattal, de még ennek ellenére is azt látjuk, hogy a bankok úgy értelmezik a hitelkockázatot, hogy nem élnek ezzel a csomaggal, pedig mi ezt terveztük a kibővített kezesség keretében. Egyébként ez már több, mint kedvező feltétel, több, mint amit az Egyesült Királyság tett a hitelprogramjaival, mert tényleg nagyon alacsony kamatokat adunk, nagyon kis hitelek esetében is, pontosan azért, hogy a bankoknak a kezességet lét, lehetővé tegyük. Tehát nagyon nehéz most megmondani, hogy még mit tehetne az Európai Központi Bank. Mi még mindig azon gondolkozunk, hogy létrehozzunk esetleg más ösztönzőket is, de ez az ösztöndő, ez különösen releváns itt, nagyon erős ösztönző, erősebb, mint az Egyesült Királyságnak a programja, és mégis a bankok alig éltek vele. Persze ezt nagy megdöbbenésünkre és kiábránd, kiábrándultságunkra. De nagyon jó a kérdés, amit föltett, és természetesen a háztartások és a cégek számára ez nagyon fontos lenne a terhelt országokban. Hagyj reagáljak közben, ha még van időm, Pitella úrnak a kérdésére a jel, az éves jelentéseket illetően egyetértek, én azt hittem, hogy tegnap ezt mindenki, ezeket mindenki megkapta, és hogy 24 órája volt rá, hogy elolvassa. Hát ha ez nem így van, akkor megígérem, hogy a jövőben gondoskodunk arról, hogy minden simán folyjon. Elnök, sajnálatos módon azt mondták, hogy szerdán április 24-én délután 3 órától állhat nyilvános a rendelkezésre a jelentés. Ez a mai nap, úgyhogy nem olvashattuk el. A következő Kate Swinburne a konzervatívak részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! A hármas fejezetre utalnék a jelentésben. Az ötös bekezdés. Ez egy nagyon kicsi rész a kifizetési rendszerekről szól. Természetesen a származék piacokat most figyelnünk kell, ez követelmény, ez új kockázati tényezőkkel jár a piacokon. De még akkor is, hogyha a jogszabályok nagyon jók, fel kell készülnünk arra, hogy romolhat a helyzet, és arra, hogy a CCP-k mennyire fontosak a piaci rendszerben ahhoz, hogy a szanállások simán folyhassanak a bankok esetében. Tehát jelenleg az egységes felügyeleti mechanizmus keretében és a szanálás mechanizmus esetében az állami érdekeket megpróbálják szétkapcsolni magánérdekektől a bankok esetében. Tehát a kérdésem az, a bank egyetérte, hogy a kritikus piaci infrastruktúrák nem szabadna, hogy függjenek az államoktól, nem az állami szerkezetektől, és a ccp esetében önök a jól teljesítő feleket valahogy támogatni akarják-e? az Európai Központi Bank, az európai bankoknak a clearing house-ait felül akarja-e vizsgálni, van-e valami felügyeleti rendszerük végül. Az Európai Központi Bank ki akarja-e terjeszteni a felügyeletét a kritikus piaci struktúrák határon átnyúló kereskedelmére, figyelembe véve a kezesség kérdését. Um, for your questions. The... Köszönöm szépen. Ezek különösen fontos kérdések, nem csak az Európai Központi Bank kérdésére, hanem a nemzetközi pénzügyi piacok számára is, a befektetők számára is. Ezeket a kérdéseket a pénzügyi stabilitási tanács már megvitatta. Az IOSCO most már kifejlesztette azt a módszert, amivel a CCP helyzetét meg lehetne oldani. A G20-ak ezeket az eszközöket jóvá hagyták, tehát a munka pontosan erről szól most, hogy közös nemzetközi normákat fogadjunk el, hogy különösen a ccp helyzetével megbírkozhassunk. A bankok esetében természetesen a vesztességek elosztása az érdekeltek között nagyon fontos, és persze ebben a központi bankok nem vehetnek részt, de csökkenteni kell az állampénzeknek az arányát ebben a folyamatban. És nyilván, hogy a nemzetközi tárgyalásokon részt veszünk, és támogatjuk ezt a fajta irányvonalat. De az egész dolognak semmi köze az egységes felügyeleti mechanizmushoz. Mert az egységes felügyeleti mechanizmuson mondtuk, hogy csak a bankokra vonatkozik, és nem a piaci infrastruktúrákra, mint például a CCP-k. De Mielőtt ez bekövetkezett volna, az LKB, mivel központi bank, jogi kötelezettsége volt arra, hogy a piaci infrastruktúrákat felügyelje. Bár, ami pont a CCP-ket illeti, és a jövőben ezeket CSD néven fogjuk ismerni. Ezek inkább az ESMA-nak a hatókörébe tartoznak, de ennek ellenére igen, részt veszünk ebben, és ez egy olyan dolog, amire nagyon figyelünk. Ez pedig mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ami a bankok felügyeletét illeti, mi természetesen követjük, hogy mennyire élnek a CCP-kkel, és hogy a bankok mennyire kitettek. De nem, a magukat, a CCP-ket nem felügyelhetjük. Elnök Sven Gigolt az zöldek részéről. Köszönöm szépen! Konstanció alelnök úr, köszönjük, hogy ellátogatott ide, és köszönjük a jelentésüket is. Hallottam, hogy mit mondott a bankunióról, a következő lépésekről. Igen, előre kell lépnünk, és nem várhatunk sem a szankcionáló hatóság létrehozásával, sem a szankcionálási mechanizmussal, és a betéti garanciák rendszerét is létre kell hozni. Ez nagyon fontos. Remélem ezt most hallják a tagállamok is, és mindannyian, hogy mit mondott el itt ma nekünk. Ugyanakkor alig várom a tárgyalásokat, azt illetően, hogy az egységes felügyeleti mechanizmust hogyan tárgyalja a parlament, a központi bank és a tagállamok. Tudjuk, hogy a monetáris politika és a felügyelet nem ugyanaz. Önök mind a, ketten beszá- mind a két területen beszámoltathatok nekünk, de a felügyeleti mechanizmust illetően komolyabban együttműködnek velünk. Minden attól függ persze, hogy mennyire átlátható a monetáris politika felelősségre vonhatóság nincs az átláthatóság nélkül. Úgyhogy van két kis tesztkérdésem az ön számára. Nem régen fogadták el az éves jelentésüket, az Európai Parlament arra kérte az LKB-t, hogy fokozza a sürgősségi likviditási hitelsoroknak az átláthatóságát, és hogy kiegészítő információt szolgáltassanak az ilyen sorokról, és arról, hogy pontosan mit fednek le, és milyen feltételekkel. Második kérdésem, még látjuk, hogy van nagyon sok olyan ö, tulajdon, amit nem lehet piacra dobni, és látjuk, hogy akár a teljes összegnek a 40%-át is elérheti, ezeket használják kezességként. A központi bankok elfogadtak ilyen kezességi javakat, és mi a helyzet a rossz tulajdonokkal, az eladósodottokkal. Ezeket már sikertelen néhány éve próbáljuk lenyomozni. Úgyhogy most aztán szeretném tudni, hogy képes erre csak úgy válaszolni, nyilván itt helyben nem, de jó lenne, hogyha egy őszinte, átlátható jelentést adnának erről, akkor jobban bíznánk önökben. Köszönöm. Thank you very much uh, for your uh, question. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ez az éves jelentés egy olyan drági úr által írt levéllel kiegészítve érkezett a parlament elnökéhez, amely pontosan olyan kérdésekre vonatkozik, amelyeket a tavalyi jelentés kapcsán önök felvetettek. Tehát ezeket a válaszokat a parlament megkapta a jelentéssel együtt, és ott néhány megjegyzésünk és válaszunk szerepel, ami az éjjeleit eh, illeti. Nos, 2012 áprilisától ugye az ILA eh, publikációra vonatkozó szabályok eh, harmonizálásra kerültek valamennyi euróban nyújtott hitel foglalkozó intézmény esetében. A központi bankok közötti forgalomban az adatok ismertek. Ez korábban nem így volt, tehát ez a múlt évben bekövetkezett változás. Ami a szükséghelyzeti likviditási segítséget az ELA-t illeti, az ehhez való hozzáférés lehetőségét, természetesen eh, itt egy bizonyos szintű bizalmasságra van eh, szükség, hiszen az ELA egy utolsó számaszál olyan fizetőképes bankoknak nyújtjuk, amelyeknek az adott pillanatban nincs eh, megfelelő fedezetük, és pillanatnyilag szükség van ilyen támogatásra. Ez azonban eh, ez olyan helyzetekben eh, áll rendelkezésre, amikor, amikor a bank bizonyos eh, területen szoros helyzetbe került, és a likviditását kell megtámogatni bizonyos bizalmassági követelmények betartása mellett. Ugye az agregált adatokat központi, tehát tagállami bankon, banki szinten már most is közöljük, ennél alacsonyabb szinten lebontva, bankra lebontva, ez bizalmasági kérdéseket vet föl. Nagy összegekhez fértek hozzá bankok egy adott időben, ez a görög bankokra vonatkozó helyzet volt, azok a bankok újra tőkésítésre kerültek, és ezt követően ezek a bankok rendes pénzügyi tevékenységek keretein belül hozzáfértek újra a finanszírozáshoz. Vannak olyan dolgok, amelyek már a múlthoz tartoznak. Korábban bizonyos vagyontárgyakat elfogadtak fedezetként a központi bankok, akkor, amikor ezek a biztosítékok piaci értéket képviseltek, ez a múlté voltak olyan piacok, amelyek eltűntek egyszerűen, és azóta nincsenek piaci értékek ezen fedezetként használt vagyontárgyak tekintetében. Ezek a komplex ABS-ek természetesen így problémát okoznak, de ez egy történeti probléma. Természetesen több tagállami központi bank továbbra is a, a, ezen a modellen számolnak piaci értéket és méltányos piaci értéket, de az a tény, hogy az ő árai, e, ezeknek az vagyontárgyaknak az árai súlyosan csökkentek, ez azt jelenti természetesen, hogy új, eltérő biztosítékot kell ezeknek a bankoknak biztosítaniuk, hiszen olyan kockázatkezelő rendszert működtetünk, amely minden általunk kapott fedezetre érvényesül, és ez a rendszer tulajdonképpen kiegyenlíti azt a kockázatot, amelyet el kell viselnünk egy adott biztosíték elfogadása esetén, ezzel megoldva azt, hogy nem biztosítunk bizonyos fedezeti módozatokat előnyben másokhoz képest. Tehát úgy gondolom, hogy a szabályt nem részletezem tovább, de ez nagyjából működik. Elnök, köszönöm szépen. A következő kérdést a GUE teheti föl. Talán Marisa lesz, aki kérdez. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Üdvözlöm alelnök urat a bizottság előtt. Az első kérdésem nagyon közvetlen kérdés lenne amely a központi bank helyzetével függ össze. 300 milliós nyerességről volt szó a tavalyi évben. Azt is tudjuk, hogy a központi bank az idei évben 1,1 milliárd eurós bevételre tett szert. A kérdésem nagyon egyszerű tulajdonképpen. Nem gondolja azt, hogy erköstelen, hogy a banknak ténylegesen eh, nyeresége van, figyelembe véve azt, hogy eh, milyen sok ország milyen pénzügyi helyzetben van, ilyen nehéz helyzetben, eh, lehet, hogy a banknak nem lenne helyes ilyen mértékű nyereséghez jutni. Figyelembe kéne venni, hogy egyes országok milyen nehézségekben vannak, úgy tűnik, hogy ez nagyon is ellene megy a szolidaritásra vonatkozó retorikának. May I answer in English uh, for everyone? Hagy válaszoljak angolul, hogy mindenki jól értse a választ. Köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, hogy a moralitás kérdései nem vetődnek föl ebben az összefüggésben. Nincs szó erkőstelen nyereségekről. 2010-ben elkezdtünk egy programot, amely önök is jól tudják, nem teljesen békés döntésekre alapult, és bizonyos frontokon még mindig vitatják ezek helyességét. Minden esetre 2010 májusában fölmerült események során lépnünk kellett, ez egy monetáris politikai program volt, amely a monetáris politikánknak az átültetésére vonatkozott, és végső soron itt a, a szuverén kötvények, államkötvények megfölvásárlására vonatkozott, hogy nyilván bizonyos kamatfizetési feltételek mellett, és igazándiból a tagállamok nem hozamokat fizetnek, hanem a, a részvényszervények, a kuponok alapján fizetnek előre megállapodott összegeket tehát a kibocsátási eh, eh, kamatot kapjuk meg, és nem a piaci kamatot, amely sokkal magasabb. Ez már tulajdonképpen részben választ az ön kérdésére, egyáltalán nem, hasz, nem eh, használjuk ki sem a kétségbeesettséget ezeknek az országoknak, sem a piaci helyzetet, amely a, ezeknek az országoknak az állami adósságát körülveszi. Egyszerűen az eredeti kötvény kibocsátási feltételeknek megfelelően húzunk hasznot ezekből a kötvényekből. A programban részvevő országok egyike Görögország esetében ugye az volt, hogy a tagállamok úgy döntöttek, hogy szeretnének Görögországnak segíteni azzal, hogy az ő központi bankjog nyereségét visszaforgatják az S&P-be ez esetben a görög államkötvénybe, akkor a központi bank azt mondta, hogy természetesen mi is hajlandóak vagyunk arra, hogy a ránk eső nyereség részt ilyen módon osszuk ki. A kérdés azonban az, hogy nem tudunk közvetlenül kifizetni ilyen bevételeket, nyereségeket egyes országok felé, mert ez megsérteni az alapszerződést. Ez monetáris finanszírozás lenni lenne ami a 123-as cikkeit sértené. Tehát a kormányok úgy döntöttek, és a kormányok azt tesznek, amit akarnak, az ő, ő, ő központi bankoktól származó nyereségeikkel, ideértve a központi bankból származó, Európai Központi Bankból származó nyereségeket is, de maga az Európai Központi Bank nem teheti ezt meg, nem fizethet ki közvetlenül, eh, mert ez a szerződéseges megsérteni. Ez az ön kérdésével kapcsolatos ügyben a válasz egyik komponense, ami a hozzáállásunkat illeti. Egyértelműen kifejezést adtunk annak, hogy hajlandók vagyunk segíteni Görögország esetében is, és bármely más olyan esetben is, amikor a tagállamok úgy döntenek, hogy ugyanezt eh, az eljárás szeretnék ők is érvényesíteni. Elnök, most pedig a néppárt részéről Jorgó Fér. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani. Nagy öröm újra látni önt, alelnök úr. A szakbizottságunk előtt ezen viták keretein belül. visszatérnék arra a válaszra, amelyet Péter Leónak mondod, de szeretném, hogyha kicsit konkretizálna. Hiszen olyan programokról van szó, amelyek a különböző tagállamokban ugye kiigazításokat jelentenek, de olyan országok is vannak, amelyek szigorúan betartották a programokat, ilyen például Portugália, amely nemrég tudta újra tárgyalni az állam adósságának a feltételeit sikerrel. Tehát valóban egyetértek önnel az, hogy az irányrendet megkérdőjelezni, de meg lehet kérdőjelezni, hogy milyen gyorsasággal kerül sor a kiigazításokra. Ön is említette ezt, és tulajdonképpen ebben is egyetértünk, hogy itt van kritikának helye. Úgy gondolom, hogy sokkal zöggelőmentesebb, simább ütemben kellene a kiigazításokat megvalósítani, amikor a belső kereslet csökken az eurozónában, és amikor problémák annak az importtal, pontosabban a bevételi oldalon, akkor úgy gondolom, hogy díjazni kellene azokat az országokat, amelyek teljesítették a kiigazítási programokat. Ahogy említettem, minden eset külön vizsgálandó. És a fő aggály úgy merül fel, hogy egyrészt az adósságállam ennek a fenntarthatóságát kell biztosítani, valamint a normál piaci feltételek melletti finanszírozás lehetőségét. Tehát ez a cél. És azt mondanám a kérdésével kapcsolatban, hogy mely országok működtek együtt ezzel a programmal. Alá kell húznom, hogy pontosan ez történt. Portugália esetében és Spanyolország esetében is. Tehát nincs egy átfogó program, hanem a bankokat érintő program létezik, és a túlzott deficit eljárás céljai mind a két esetben felfelé korrigálódtak, illetve több időt kaptak az országok. Portugáliában nemrég egy százalék ponttal megnőtt az idei évre kitűzött cél, és plusz egy évet is kapott Portugália a kiigazításokra. Tehát ezek a dolgok történtek, és természetesen, ahogyan említettem, általános összefüggésként ez áll a háttérben. A részleteket, illetve a, az ütemet minden esetben meg lehet vitatni, de a cél az, hogy a piac szemében fenntarthatóvá váljon az államadóság helyzete ezeknek az országoknak, hogy piaci feltételek mellett is hozzáférjenek a forrásokhoz, és a jövőbeni növekedés lehetőségei javuljanak. Elnök, még mindig az EPP nevében, illetve Jorgo Tesek mais direta. Igen, tehát közvetlenebbül szeretnék rákérdezni. Egy nagyjából belátható jövőn belül elképzelhető-e, hogy azok az országok, amelyek teljesítették a kötelezettségeiket, esetleg visszaesnek majd, illetve újabb korlátozások alá kerülnek további kritériumok keretében. Nos, ezek a felülvizsgált értékek irányadóak a továbbiakban, és egyébként az Európai Bizottság kompetenciájába tartozik. Ez, ez nem az LKB területe. Az LKB csak együttműködik a bizottsággal. Tehát a jogi hatáskör az az Európai Bizottság elnök. Köszönöm. Gunnár. Köszönöm szépen. Megszorításokról, konszolidációról beszélünk nagyon gyakran. És a szabályok alapján tesszük ezt, nem feltétlenül a realitások fényében. Az ön nézőpontjából szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja a kamatok várható alakulását és a pénzpiacokhoz való hozzáférés lehetőségét. Hogy alakul ez? És egyesek itt a parlamentben azt mondják, hogy a válság hatására, illetve a válságból való kilábalás nagyobb deficittel és több forrással eh, könnyebb lenne hiszen ha többet fizetünk, többet beruházunk, akkor ez fellendüléshez vezethet. Nyilván ön van a legmegfelelőbb helyzetben, hogy ezt kommentálja. A valóságban milyen lehetőségei lennének egy ilyen beavatkozásnak. Most ne azt nézzük, hogy az Európai Bizottság erre ingerülten reagál esetleg, vagy sem, hanem ön hogy látja a realitásokat, a beruházások felhajtó hatását és az ehhez szükséges forrásoknak a szerepét, és itt most szakadjunk el egy kicsit a szabályoktól, amelyek adottak. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy teljesen igaza van. A kérdésének a hátterét felvázolva, jól fogalmazott. Tehát, ahogyan mondtam is, az a célunk, hogy a nehéz helyzetű országok számára lehetőséget biztosítsunk a piaci hozzáférésre, hogy piaci feltételek mellett jussanak forráshoz. Amennyiben ez nem sikerül, egyes esetekben, illetve egyes országok úgy látják, hogy a kiigazító intézkedések hatásai veszélybe kerülhetnek ilyen módon, és még a kamatok is megemelkedhetnek. Tehát ezáltal romlaná a helyzet. Úgyhogy ez egy kényes egyensúly, és nehezen ítélhető meg, hogy az IMF fő közgazdászát idézem, Olivier Bonsár nemrég azt nyilatkozta, hogy ebben a kérdésben nehezen lehet előrejelezni a piaci reakciókat, mert egyes fázisokban úgy tűnik, hogy skizofrén módon viselkednek a piacok. Vagy a deficitre és az adósságállományra reagálnak, más esetekben pedig az ország növekedési kilátásaira, és szeszélyesen ugrálnak a kétféle szempontrendszer között, anélkül, hogy világossá tennék, hogy mikor és miért történik a váltás. Ami a fundamentumok helyzetét illeti az egyes országokban, az adósságalmánynak a fenntarthatósága, illetve az adósság pálya várható alakulása, a piac szemszögéből úgy tükröződik le, úgy képeződik le, hogy egy ország jó, hogyha tartja a kitűzött célokat és az irányt, és ezt a kamatoknak a folyamatos csökkentése követi. Számos nehéz helyzetű ország komoly erőfeszítéseket tett a kiigazítás érdekében, és ez részben magyarázza részben magyarázza a hozamoknak, illetve a marzsoknak a csökkenését. És hogyha ezt nem tették volna meg, akkor a saját intézkedéseik nem bizonyultak volna elégségesnek a kamatcsökkentéshez, amely már a kialakult. Tehát ez az utóbbi idők történéseit emeli ki. A hozamok például Spanyolország és Olaszország esetében azt jelenthette, hogy nemrég átalakították az adósságállományokat, és az OMT keretében extopot a piac hihetőnek, hitelesnek értékelte, és eddig még nem kellett vele élni, de a hitel, hitelessége kialakult, és ezt az országok igazi te szolgálatába állíthatták. Ez nagyon fontos. Hogy kérdezzem még meg azt, nagyon nehéz előre jósolni a jövőt, de ennek ellenére ön szerint mi a valószínűbb? Hogy nőni fognak a kamatok azokban az országokon, amit... Igen, ezt mondta, jó, rendben van. Válasz. A piacok lehet, hogy időszakosan a növekedési kilátásokra reagálnak, de végeredményben és hosszú távon a trend az, hogy az adósságát az adott tagállamnak, az országnak kezelni tudják-e, és ennek érdekében kell lépniük, hogy fenntartható legyen az adósságállomány. Köszönöm Lisa Ferreira a szocialisták részéről. Köszönöm szépen elnök úr, hogy eljött hozzánk, és köszönöm szépen az LKB-nak is ezt az elemzést. és az OMT eh, az OMT-ről, amit írtak. Nagyon köszönjük, hogy eljött ide. De nekem nem a bankunióval kapcsolatban lennének kérdésem, hanem másfajta kérdésem lenne. Krisztin Lagártról esett szó, és nagyon sokan a megszorításokat most újra gondolják, ahogy egy kolléga is mondta, a bizottság elnöke is, hogy az ő felelősségének és az ő autoritásának vannak határai. Ön mit gondol a bankról, a központi bankról jól funkcionál, vagy nem? Ezen kívül a transmissziós elképzelések a trojka részéről hogy néznek ki, mert amikor Christine Lagarde elmagyarázta, akkor egy nagyon eltérő magyarázatot adott ön, mint a központi bank elnöke, mit gondol a trojkának a tagjairól. Hiszen nem igazán csak arról van szó, hogy a politikákat át kellene értékelni, talán a trojkának az összetételét is át kellene gondolni. Szeretném ezt az LKB képviselőtől hallani. A másik kérdésem, a tagországoknak nem a visszafizetések határideiről, hanem ennek költségeiről szeretnék kérdezni. A spanyol miniszterelnök 2012-ben és a pénzügyminiszter azt gondolta, hogy tíz éven belül vissza tudja fizetni Spanyolország a kölcsönöket, de amikor az Európai Bizottság kapta meg ugyanezt a kérdést, akkor a bizottság azt mondta e hónap 15-én, hogy Portugáliát az Európai Stabilitási Mechanizmus finanszírozza. És a miniszterek úgy döntöttek, hogy felszólítják a trojkát, hogy Portugáliának a lehető legjobb ajánlatot tegyék meg arra, hogy hogy szívják föl az európai pénzügyi mechanizmus támogatásait. Tehát az én kérdésem következő lenne. Az Európai Központi Bank valószínűleg a legjózanabb résztvevő a trojkában. Van-e olyan kezdeményezés, hogy a visszafizetés feltételeit ellenőrizzék? Válasz Köszönöm a kérdést. Az utolsó részét illetően nem tudok válaszolni erre most részletesen. Nem tudok ezekről a dolgokról, sem Spanyolország esetében, sem Portugália esetében ezen a téren. Biztos tudja, biztos megérti, hogy nekem sem kell mindenhez értenem. Természetesen utána fogok nézni, persze, csak most itt nem tudok elfogadható megfelelő választ adni. Ami az első kérdést illeti, ami olyan dolgokra vonatkozik, amit már feltettek. Nem lehet általánosítani úgy, mint ahogy ön föltette a kérdését, legalábbis szerintem. Nem egyértelmű számomra, hogy amit ön az IMF-ről mondott, az igaz-e? Ön azt mondta, hogy az IMF megváltozott, hogy az IMF változtatott az álláspontján. Hát ez nem igaz. A, a World Economic Outlook, ami az IMF-nek a kiadványa, éppen most került kiadásra, abban szó esik arról, hogy ami az európai országokat illeti, a fiskális konszolidációt folytatniuk kell. Nem változott az IMF-nek az álláspontja, és az IMF sem változtatott semmit. Vannak országok, akik nem férnek hozzá a piachoz, nem férnek hozzá a programokhoz. De az IMF azokról az országokról beszél, amelyek hozzáférhetnek, és akik nem, azoknak pedig az adóságot fenntarthatóvá kell tenni hosszú távon. Az IMF először is a programok kalibrálásával ö, ö, foglalkozott a multiplikátorok változása miatt. De ez más, mint ami kérés föltett. Ez a valós célokhoz kötődő programváltoztatásokról szól. Itt lehet hibázni, vagy nem hibázni, de ez nem változtatod az IMF politikáinak a jellegén. Az IMF továbbra is ugyanazokat a politikákat ajánlja és védi a tagországok számára, tehát még egyszer a World Economic Outlook-ban ezt megnézheti. Aztán az IMF vannak olyan tagorsz, vannak olyan országok, amikről azt mondja, hogy a manőverezési terük nem ugyanakkora, és másfajta politikákat kellene alkalmazni, de ezek nem EU-s tagországok. Köszönöm szépen, most pedig Gay Mitchell. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm alelnök úr. Carl Whelan, a Dublini Egyetemnek az egyik professzor, aki tanácsadóként is szolgál, azt mondja, hogy az euró kötvények kifizetődőek lennének, a probléma inkább politikai jellegű, az, hogy az euró övezetben nem akarják a rendelkezésre álló eszközöket alkalmazni, hogy megoldják a helyzetet. Soros György nem régen azt mondta, ez egy hosszabb idézett tőle, az euró kötvények, minden egyes tagállamnak kötelezettségei, hogyha az országoknak megengednék, hogy az államadóságokat kötvénybe forgassák, akkor ö, csodálatos lenne a profit, és eltűnnének a kockázatok, a bankoknak a mérlegei fellendülnének, és az eladósodott országok mérlegei is, mert az államadóságokat ki tudnák egyenlíteni, például Olaszország a GDP 4%-át meg tudná spórolni, minden országnak fellendülne a fiskális helyzete, az adósság ráta csökkenne, és eltűnnének a hatalmas problémák, a versenyképesség nek a helyzete azonban nem oldódna meg, és az egyes országokban még mindig strukturális reformok kellenének, de az eurónak az abszolút beépített struktúrás problémai megoldódnának, és ezt a e, rémálmot elkerülnénk. Lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés. Most akkor Soros György nem tudja, hogy miről beszél, tehát e, mi a helyzet, a lelnök úr? Ahogy már mondta, és ön közgazdászt említett, és Soros is gondolom egyetértene, ez egy politikai probléma. Leginkább az. Úgyhogy nem velem kell ezt megvitatni, de hogy azt mondta, ahogy Soros úr is mondta, hogy ez egy csoda megoldást kívánna, hát ezt nem tudom, senki se tudja. Nagyon nehéz ezt megjósolni, hogy pontosan milyen hatása lenne hogy valóban olyan csodálatos lenne, mint ahogy ő ezt mondta. Egyébként Soros úr azt is mondta a végén, hogy még akkor is, hogyha ez a kezdeményezés tető alá kerülne, az országoknak még akkor is strukturális intézkedéseket kell tennie, és így tovább, és így tovább. Tehát nem csak a, ez volt a szövegének a lényege, amit ön említett. De már egy ideje beszélünk, beszélnek erről a dologról. Nem tudom, mert hát nagyon érzékeny kérdés ez politikai szempontból. És az elnök, én magam és az igazgató tanács tagjai is azt gondolják, hogy vannak olyan kérdések, amiket csak hosszú távon lehet átlátni és megbeszélni, amikor az igazi, valós fiskális unió észrejött, de ez egy hosszú távú terv. Amire utalt a tanács is tavaly, de ez még nagyon messzire mutat. Elnök hogy még van egy kis időm az öt percből, visszatérhetnék valamire? De e, jó, ezt elfogadhatom, értem, hogy nem tud erről többet mondani, de a 94. oldalán a bankjegyekről az 1000 dolláros kanadai dollár bankjegyet visszavonták hamisítás miatt. Az Egyesült Királyságban van 50 fontos bankjegy, de azt hiszem talán van 100 ö, fontos is, de az euróból van 500-as is és sőt 200 millió eurónyit érő 500 eurós bankjegyünk van. Miért? Önnél van 500 eurós bankjegy? Nekem sose volt. Nem tudom, lehet, hogy Gozesz úrnak van a zsebében. Én senkit nem ismerek. Van valakinek 500 eurós? Ki használja ezeket a bankjegyeket? Nagy-Britanniában kivonják a forgalomból, mert a bankokba beviszik az emberek, és ezek hamisított 500-asok bűn elkövetésekre használják fel őket. Miért van szükség az 500 eurósokra? Kérdés mikrofon nélkül. Nos, nem tudok erre jó választ adni. főleg azért nem, mert én egyszer voltam a portugál jegybanknak a kormányzója, és akkor ki kellett biz, bocsátanom erről egy döntést, de nyilván ezt érdemes lenne azért megfontolni, ezt a kérdést. Én ezt mondanám. Mert ahogy ön is mondta, ezt a bankjegyet egyszerűen nem használják a, az átlagemberek, úgyhogy valójában nincs rá szükség a fizetési rendszerben. Tehát akkor ne lepődjön meg, hogyha a parlamenti jelentésben ez előfordul majd. A szocialisták eh, képviselőjének adnám meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Három kérdést szeretnék feltenni az LKB e átláthatósági intézkedéseket hozott a kötvénypiaci vásárlásokkal kapcsolatban. Az a görög adósság, a portugál, az olasz, a spanyol, az ír adósság kezelésével kapcsolatban. Közvetlenül az LKB e működött együtt a kormányokkal. Melyek a hozadékai ennek az LKB számára, illetve melyik az a rész, amelyet visszatérítenek a nemzeti kormányok számára. Ez az első kérdés. A második, hogyha megnézzük ennek az egyenlegét, akkor azt látjuk, hogy a teljes görög adósságállomány nem az LKB kezében van, hanem a nemzeti jegybankok felé értékesítette. A Bundesbank például 70 milliárd értékpapírt birtokol kötvény formájában, 22 milliárdot birtokol az LKB. E Ezt az elosztást mivel indokolják? És hogyan osztják el a nemzet, illetve az Európai Központi Bank között ezeket a portfóliókat? Aztán a utolsó kérdésem említette, hogy a jogosultság határozza meg, hogy a kötvényeknek mekkora részét vásárolják meg. Egy adott időszakban toxikusnak, mérgezőnek minősültek ezek az értékpapírok, és mekkora a céltartalékot kell rájuk képezni. Nehogy az legyen, hogy az Európai Központi Bank is egy rossz helyzetben lévő banká váljon emiatt. Thank you very much for your... Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami az első kérdés csoportot illeti, amely még a bevételekhez kapcsolódott, az sznp kapcsolatban. Nos, egyetlen országban amely most visszakapja az S&P jövedelmét, hozamát a jelenlegi programon belül, az Görögország, tehát más ország esetében erre a visszatérítésre nem kerül sor. ami az új program finanszírozását illeti, ugye, amelyet Görögországban e, aláírtunk, ott valóban ez így működik. Ugyanakkor a központi bankok közvetlenül nem adhatnak pénzt e, az országoknak, ráadásul nem tehetnek ígéretet sem arra sem, hogy minden évben rendelkeznek majd azzal a nyereséggel, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, a kormányok számára azt, hogy a vonatkozó úgynevezett megért egy jövedelem rész, egy bevétel részt felhasználhassák az SMP program keretein belül. Ez azt jelenti tehát, hogy a kormányok hogy elkötelezik magukat amellett, hogy eh, minden évben egy adott összeget eh, erre biztosítanak. A megállapodás így született meg. A mód alapján úgy gondolhatjuk, hogy a központi bankok rendelkezni fognak minden évben elég nyereséggel ahhoz, hogy ezeket az ígéreteket fedezzék, ezeket a kormányok által tett ígéreteket, azonban végső soron a kormányok felelőssége, a központi bankok, akár az EBK, e akár a tagállami nemzeti kormány, bankok nem adhatnak erre semmilyen garanciát. Ők erre nem kötelezik el magukat, mert ha erre elköteleznek magukat, akkor az ismét csak megsérteni az alaptörvényt, pontosabban az alapszerződést, mert ez közvetlen monetáris finanszírozás jelentene. Ami a ventilációt illeti, alapvető fontosságú volt az, hogy vásárlási kvótákat biztosítsunk a piacnak. A, a, e, a központi bank kvótája 8%-os volt, a többi tagállami jegybankok adósságvásárlási kvótája a saját tőkésítettségük arányában volt meghatározva. Ez ugye a besorolási bevételekre is vonatkozott, azonban ezt követően a másodlagos piacon valamennyi tagállami jegybank is vásárolt adósságot ezen kótáknak megfelelően, néha nem mindig tartva be ezeket az előírásokat, de alapvetően a cél az az volt, hogy az S&P program keretein belüli kvótákat vásárolják föl, ezért talán ilyen sok görög kötvényt, államkötvényt a Bundesbanknál. A megállapodás az volt, hogy minden tagállami jegybank körülbelül ezen kvótáknak megfelelően vásárol első és másodlagos piacon állam kötvényeket Görögországtól, ami a mérgező vagyonokat illeti, közállományt illeti, Nos, korábban ugye az piaci árak rendben látszottak lenni, aztán hirtelen befagyott a likviditás, és megszűnt a piaci ár. Ez kétségtelen. Ugyanakkor ezek a biztosítékok olyan elkötelezettségeket jelentenek, amelyek a kibocsátók elkötelezettségei, ők azóta is ugye törlesztik azokat a tartozásokat, adósságokat, amelyeket amelyet terheli őket, és hogyha nem buknak be, akkor idővel az összes tartozásukat ki fogják fizetni szépen, függetlenül attól, hogy a biztosítéknek van értéke, vagy nincs. És szépen lassan meghatározhatjuk a modell árakat, és képesek leszünk arra, hogy bármilyen esetleges veszteségre fölkészüljünk, tehát Gyakorlatilag az egy, a mérleg úgy készül el, hogy e, ilyen problémák, a fölmerülnek, akkor arra tudjunk lépni valamit. Ahogy említettem, talán lehet, hogy nem is kerül sor ilyen veszteségek felmerülésére, ha megvárjuk, amíg ezek az adósságok, pontosabban biztosítékok e, úgymond lejárnak. Egy másik elem, ami nagyon fontos, hogyha ha megengedik, a legtöbb kérdésben elég fegyelmezetten eh, válaszoltam, azt hiszem. A központi bank, az, az Európai Központi Bank nem név szerinti, hanem piaci eh, áron eh, fogadja el a biztosítékokat, de az, hogy egyáltalán piaci értéken elfogadja ezeket, akkor, amikor ugye csökkenő árak vannak, ez már véd bennünket az árcsökkenéssel szemben. Tehát már az egy jó lépés, hogy nem névértéken fogadjuk el őket. Elnök, köszönöm szépen, még mindig négy kérdés van hátra. Úgy tudom, hogy eh, alelnök úr eh, maradhat egy kicsit, a eh, jelentést pedig, Gunnar jelentését pedig elhalaszthatjuk későbbre, úgyhogy a néppárt részéről adom meg a szót a felszólalónak. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék eh, felvetni. Az egyik, ön arról beszélt, hogy a bankok korlátozott mértékben kölcsönöznek, adnak, biztosítanak hitelt a gazdaságnak, és ez nem elég a, a gazdaságok fő eh, pörgetéséhez, és a központi bank más ösztönzők bevezetésén gondolkozik. Véleményem szerint mi lenne a kamat csökkentésnek az esetleges haszna? Hasznos lenne ez, és milyen egyéb opciókat lát a központi bank? A második kérdés arra vonatkozik, hogy a bankunió eszköz készletén belül a három elemet ön is említette. Mire lenne pontosan szükség, vagy mikor lenne pontosan szükség ezekre hiszen az európai alap valószínűleg nem fog túlságosan hamar rendelkezésre állni. A bail-in ugyancsak olyasmi, amit a bizottsági javaslat szerint kell megvalósítani 2018-ig. Közben a backstop is ugye fölmetődött, de hogyha az alap meg is van, akkor elég nagy összeg lesz rajta ahhoz, hogy minden klapoljon. Válasz? Köszönöm szépen, ahogy említettem, nehéz ez a feladat, mert minden tevékenységünk eredményeképpen még mindig meg kéne találni az új megoldásokat, hogy a csodálatos ösztönzőt megteremtsük, és elindítsuk a hitelezést hirtelen fellendítsük a források kiáramlását. Nagyon sokat tettünk, van némi mozgásterünk a döntéshozatalban, és ahogy drági elnök úr legutóbb, a legutóbbi sajtótájékoztatón elmondta, készen állunk a cselekvésre, amennyiben a gazdasági feltételek továbbra is rossz hírekkel szolgálnak, és sajnos az utóbbi időkben ennek voltunk tanúi, a friss adatok és erre vallanak. Tehát egyértelműen azt fontolgatjuk, hogy három 60 fokos elemmel módosítsuk intézkedéseink pályáját. Tehát egyelőre ennyit tudok mondani. Ami a bankuniót illeti, először is. Elnök, Tudom, hogy a szavazás miatt érkeznek többen, de itt most már tíz mini beszélgetést is megszámoltam, és meglehetősen nagy a zaj. Tehát a türelmüket kérem, három kérdés maradt még, és egy jó 15 perccel átmegyünk csúszásba, hogyha így folytatjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bankuniót tekintve az európai szanálási egyeztető hatóság a bankok felügyeletével kezdi meg majd a működését, és nem arra számítunk, hogy azonnal intézkedni is kell majd, amint működésbe lép, legalábbis nem így kéne, hogy alakuljon a helyzet, de ez a két folyamat a lehető legpárhuzamosabban kéne, hogy haladjon. Mert hogyha a felügyelet eljut oda, hogy a bank életképtelenségi pontra jutott, akkor át kell, hogy adja a szanáló hatóságoknak a kérdést, és nem tehet ennél többet a probléma rendezése érdekében. És az európai bankszektor ügyeit úgy kell kezelnünk, hogy újra egészségessé váljanak a pénzintézetek, és helyreálljon a bizalom, mert ez a hitelezés megindulásának a feltétele. És ez pedig azt jelenti, hogy az irányelv tervezete, illetve a bizottsági javaslat kapcsán a javaslat úgy szól csak 2018-ban lépjen hatályba, mi pedig azt tartanánk jobbnak, hogyha ezt előre hoznánk, ahogy 2015 évelejét már meg is jelöltük megfelelő időpont elképzelésként. Ez lehetne egy kívánatos hatályba lépési időpont, amennyiben a három intézmény a tanács, a bizottság, illetve a parlament megállapodásra tud jutni az idei évben vagy jövőre. Időben ahhoz, hogy ezt az ütemezést teljesíteni tudjuk. Ami pedig a szanálási alapot illeti, amely az Európai Hatóság mellett, illetve hátterében kell, hogy feltöltődjön. Ezt magának a bankszektornak kell feltöltenie a szanálási alap nem közpénzekből működne, hanem ezt a bank szektornak magának kell rendelkezésre bocsátani. Lehetőség szerint fokozatosan azzal a lehetőséggel, hogy eseti befizetéseket írjanak elő, hogyha szükségesé válik. Ami pedig a backstopot illeti, illetve a közpénzeknek a gátját, ennek is működnie kell amerikai tapasztalat alapján, ami hasznos számunkra, az FDIC tapasztalatait igénybe vehetjük. Hogyha az alapforrásai elégtelennek bizonyulnak, akkor hitelezéssel lehet kipótolni. 50 milliárd dollárnyi hitel keretet biztosít az FDIC számára az Egyesült Államok költségvetésed, ezt vissza kell majd fizetni az államháztartásnak. Ugyanez a modell ideális lenne Európában is. Tartsuk az öt perces kereteket, Anipodi Mátán, a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen, Sáron, köszönöm. lelnök úr, két kérdést szeretnék feltenni. Számos alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az LKB szerepe a stabilitás megteremtése miatt a pénzpiacokon, különösen a nehéz helyzetű országok esetében, ott, ahol a bizalmat vissza kell nyerni. Aztán a szanálási alapról beszélt, illetve a vonatkozó irányelv merült fel, amiről éppen most a vita folyik, tehát azt szeretném kérdezni, hogy ön szerint a Ciprus számára kidolgozott megoldás az eurócsoport részéről, tehát adhok, kísérleti jellegű beavatkozás, és gyors és váratlan bail intézkedés. Tehát amit ott láttunk Ciprus esetében, ön szerint jó irányba mutat-e, és a pénzpiacok stabilizálását szolgálja-e az euróvezetben, vagy pedig éppen ellenkező hatással fenyeget. Megrendíti a jogbiztonságot, és esetleg a tőke kivonást erősíti a déli országokból, észak irányába. A második rövid kérdésem, lelnök úr, biztos vagyok benne, hogy ön is tapasztalta azt a nagy zajt, amit a jóléti LKB e felmérés kiváltott, hogy a spanyol-olasz háztartások, portugál háztartások, a görög háztartások valóban az derült ki, hogy sokkal jó módúbbak, mint mondjuk egy átlagos német háztartás. Köszönöm szépen. Uh, thank you for your questions. Um, well... Köszönöm a kérdéseit. Az első kérdését illetően hogy hagy pontosítsak, csak arra reagálok, amit a második megoldásnak nevezett a ciprusi pénzügyi problémára. Drági elnök is mondta a múltkori sajtótájékoztatón, az első megoldás az nem volt egy túl okos lépés. Ami a második lépést illeti, az alkalmazott elvek az irányelv tervezetben, és valószínűleg a végleges irányelvben is benne vannak. Mi történt Cipruson? A bankoknak nagyon kis adóssága volt, amit kiadott kötvények vettek volt eh, le, és a betétek fették le, a kötvényeket szinte alig bocsátottak ki. Tehát amikor a hitelezőket sorba vették, és rájuk osztották a terheket, akkor nagyon gyorsan elértek a listán a biztosítatlan betétesekig. Tehát ez az irányelv elvi alapja, és akkor nyilvánvalóan a bankoknak a hitelhelyzetére ez kihatott. És a bankoknak a mérete az ország méretéhez viszonyítva. Hát ez is nehéz tette azoknak, akik az államnak adtak kölcsönt, hogy megoldjuk a problémát egyszerű tőkeinjekcióval. Hatalmasak voltak a bankok az ország méretéhez képest. Ez a két különleges vonása a ciprusi helyzetnek, és végül az irányelv elveinek, a szanálási mechanizmus elveinek tört, történt minden. Ami a felmérést illeti, hát ez sokkal több, mint egy percre lenne szükségem ahhoz, hogy erre válaszolni tudjak. Nagyon sok hiányossága fény derült, a mm, hát sok méretét, ahogy fölmértük, akkor, hogy mi az, hogy háztartások, a lakhatás, vagy nem az, és így tovább, és így tovább. Egy teljes listát tudok mondani erről. Egyébként figyelembe kellene venni azt is, hogy ez egy kollektív projekt, de csak annyiban, hogy mi gyűjtjük össze a felmérés eredményeit, de egyébként az egyes nemzeti jegybankok folytatják le a felmérést magát. Egyébként ez önkéntes mindig a részvétel. Az állampolgároknak kell kitöltenie, és hát azt töltenek ki, amit akarnak, úgy, úgy válszanak, ahogy akarnak. Tehát itt a módszertannak kicsit problémák vannak és hogyha ezt figyelembe veszük, akkor ez megadja a kérdésre adott válasz hátterét. Hadd legyen egy utolsó megjegyzésem. Senki ne keverje össze a háztartások gazdagságának elemzését az adott tagállamoknak a jólétével és gazdagságával. Elnök, Hát szerintem sokkal több kérdés volt, mint amennyi időnk lett, vol- lett volna, de azért még az néppártos abból Köszönöm szépen. A délelőtthöz hasonlóan ismét hozzászólhatok. Két kérdést szeretnék önhöz intézni. És nagyon jó benyomásaim alakultak ki. Az EKB az intézményközi megállapodás során meglepő eredménnyel szolgált, mert az igazgatósági tagok a demokratikus ellenőrzés ügyében egy érdekes írásbeli dokumentumot produkáltak. A második kérdés, elnézést kérek, hogy még folytatom a hozzászólást, Ciprus, a Ciprussal kapcsolatos vita. Barozó úr hozzáállása ehhez a kérdéshez, a struktúrális reformok, a szemeszter keretében, a tagállamokban, ahogy mérjük az eredményeket. Ez nem csökkenti a meglepetést, hogy egy ilyen nagy országot, épp pontosabban, hogy egy más országot is ilyen gyors csapások érhetik. Köszönöm szépen. First question, I can only uh, speak for myself. Ami az első kérdés illeti, csak a magam nevében tudok beszélni. És ezen pont vonatkozásában is konkrétan úgy gondolom, hogy az én nézeteim, én véleményem elsősorban a Központi Bank igazgatóságának a nézőpontját tükrözi. Nevezetesen teljes mértékben tisztelben tartjuk a szabályozás feltételeit jelenlegi állapotokban, és ahogy eh, először is mondtam, mai megjelenésem idején, kezdetén nagyon is nyitottak vagyunk egy abszolút átlátható párbeszédre a parlamenttel, hogy elérjük azokat a eh, megállapodásokat, amelyeket a rendelet értelmében eh, meg kell kötnünk, ki kell dolgoznunk annak érdekében, hogy az Európai Parlament teljesíteni tudja a saját kötelezettségét, az önök kötelezettségeit a bankfelügyelet terén, a felelősségre vonás elszámoltatás terén, amelynek kötelesek vagyunk alá vetni magunkat. Emellett el is köteleztük magunkat, és ezt egészen biztosan igazolni fogják az elkövetkezendő beszélgetések, párbeszéd folyamat is a vonatkozó kérdésekről. Egyéb iránt nem vagyok benne biztos, hogy teljes mértékben le tudtam fedni az önök által felvetett kérdések teljes eh, palettáját, hiszen eh, nagy országokról beszélnek, sok témát fedetek föl, és eh, mindezdig inkább a nagy nyomásnak, szorongatottságnak itt a országokról beszéltünk. Nyilvánvalóan, ami az egyes országokat illeti, garantálniuk kell, biztosítaniuk kell, hogy jó állapotban tudnak visszatérni a piacokra, és ezt az e felé vezető utat és csapási irányt meg kell tartaniuk, és igazán csak ennyit akartam mondani. <laughs> Szeretném pontosítani a kérdést. Vannak olyan országok, ahol nagyon sok a nehézség, nehezen tartják a kijelölt pályát, nem hozzák az elvárt eredményeket, és például a Renault gyár helyzete. A Renault gyártási adatai, a számokat nehezen tudják tartani, és már az is tapsot érdem, hogy egyáltalán termelnek. És Barózó úr megjegyzései az utóbbi napokban erre is kitértek, illetve a struktúrás reformoknak a könnyítéséről beszélt az EKB véleményét szerettem volna felkér, megkérdezni, és maradt még egy fél perc. Nagyon rövid leszek, természetesen Barózó úr nevében nem nyilatkozhatom, és meg se próbálom, de egy dolgot hagy mondjak el. Jelenleg a fiskális szabályok definícióját tekintve, amik élnek az EU-ban, a prevenciós része a stabilitási paktumnak a strukturális deficit kiigazításra koncentrál, míg a másik részre a nominatív értékekre. Tehát itt két oldala van az érmének, és a fiskális szabály, amit most a bizottság alkalmaz, nagyon bonyolultá vált egyszerre, mert nagyon sok jogi eszköz teszi össze ezt a szabályt, ami vonatkozik a fiskális politikákra minden egyes tagországban, de sajnos nincs több időm. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Konstanci úr, önnek is nagyon köszönjük, hogy eljött ide. Mm, az előbb említette az USA példáját, mint valuta uniót, mint 150 évbe telt az amerikai Egyesült Államoknak, hogy a valuta uniójuk strukturális problémáit kiigazítsák. A 90-es évek tanulmányai már mutatták, hogy az EMU-nak is lesznek problémái, hogy az euró nem optimális valuta, és hogy flexibilis unió kell, hogy legyen a monetáris unió. De most csak akkor reagálunk a válságra, amikor már bekövetkezett. Ezzel a fajta javítgatós megoldásra semmire nem megyünk. A monetáris unió fenyegetettségeire előtte kell gyógyírt találni, mielőtt bekövetkeznek. A tüzet nem elég akkor eloltani, amikor már az alap építményre is átterjedt nincsen átláthatóság, beszámoltathatóság, ne kelljen már nekünk is 150 évet várnunk. Hát válasz, ez egy nagy kérdés és jó kérdés, de igazából arról szól, hogy közép és hosszú távon mik a terveink. Ezt döntötte el a csúcs tavaly júniusban. Mert előbb az intézményi kereteket kell felállítani az EMU-hoz. Az eredeti elképzelése a monetáris uniónak nem volt túlságosan részletes, mert nem volt elég idő, általában sosincs semmire elég idő, de a pénzügyi rendszer nem okozhat maga válságot a pénzügyi rendszerben, ez csak a fejlődő országokban fordulhat elő. Ez volt az alap elképzelés, és hogy a pénzügyi piacok majd önjavítóan működnek, és hogy az instabilitás csak az államháztartásból érkezhet, ezen az elven alapszik az EMU, és utána az euró is, és volt a stabilitási paktum, ami egy fiskális fékként működött. Utána bekövetkezett a válság, ez a hatalmas sok, és enélkül most nem lennénk ilyen helyzetben, de most a sok után láttuk, hogy tévedtünk, ez nem volt elég, és ön pontosan erre utalt, hogy most próbáljuk visszamenőlegesen javítgatni az építményt. De a megoldás abban van, hogy amit júniusban a csúcson elmondtak, azt a jövőképet megvalósítsuk, legyen egy olyan bankunió, amely a fontos problémákra gyógyírt kínál. Egyébként ezek most rövid távon is relevánsak, hogy fiskális uniót valósítsunk meg, és így tovább. Majd, ha az új intézményi felépítmény felállt, akkor találhatunk megoldást a problémákra, és akkor biztosíthatjuk a hatékony monetáris unió működését. Elnök, nagyon köszönjük, és nagyon köszönjük, hogy ilyen sok időt szánt ránk. Az a baj, hogy mindig elvesztünk az ülések elején rögtön negyed órát. Hogyha csendesebbek tudnának lenni, köszönöm. Ez az első eszmecsere volt. A következő ülésünk június 24-én lesz, és ez lesz a jelentéstervezetnek az előadása. Pitella úr szeretne egy új eszmecserét, ha igen, akkor a főtitkársággal vegye el a e, kapcsolatot. A módosítókat szeptember 16-án veszük figyelme, szeptember 20-án vitatjuk meg, és októberben kerülnek a plenárisra. Köszönöm az együttműködésüket. Nem sokára szavazunk, hogy mindenki megkapja a papírjait, úgyhogy néhány perc múlva ö, újra kezdjük. Okay, I'm sorry we're I'm sorry, I'm sorry we're running. Elnézést, egy kicsit megcsúsztunk, de úgy gondolom, hogy ez elég fontos vita volt. Most eh, elnöki értesítések, bejelentések jönnek a jelzálók direktívával kapcsolatban például trialógusokra kerül sor. Április 22-én megállapodást értünk el minden nyitott kérdésben, egy kivételével új parlamenti rendelkezések a külföldi pénznemben biztosított hitelek kapcsán, az ingatlan lefoglalások kapcsán következetesen úgy érveltünk a pénzügyi szolgáltatások terén, hogy a bizottságnak lehetőséget kell arra biztosítani, hogy további információt kérjen eseti alapon, annak érdekében, hogy az európai felülvizsgálati, felül, felügyeleti eh, eh, struktúra úgy működjön, ahogy annak kell. Ezt világosan megfogalmaztuk a tanács felé, és várjuk a leghamarabb megoldást és hamarosan újra egyeztetni fogunk a 70-es szabály értelmében májusban a bizottsággal, ami a piacsal való visszaélés, a piaci helyzet való visszaélésre vonatkozik. Itt a hatály meghatározása kapcsán kerültek, került sor döntésekre, jól előre haladtunk bizonyos kérdésekben, például meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen közös álláspontokat tudunk, álláspontokat tudunk kialakítani, és további javaslatokat és kezdeményezéseket fogunk megfontolni. Június közepén fogjuk ezt folytatni, május 23-án, június 13-án, és végül ez a MIFID és a MIFERED és össze fog függeni. Most a harmas napi pontot érünk rá, amely ismertet egyeztetés a bizottsággal a 70-es eljárási szabály értelmében. Ugye mindannyian tudjuk, hogy miről van szó az SSN-nel kapcsolatban. E, e, megállapodást jutottunk, a Korrefer ezt április 18, április 18-ai levelében elfogadta. Minden levelet, minden e kontakt megkapott. ugye beszéltünk arról, hogy, nem, hogy intézményközi megalapodást kell elérnünk, tárgyaltunk a központi bankkal bizonyos vonalkozásokról, a rendelet hatája alól kivont témaügyekben, de végül is ez is része a csomagnak. Ugye egyeztetésekre van szó, mielőtt még tovább tudna haladni a folyamat Szeretnénk a 70-es szabály értelmében újraegyeztetni a bizottsággal, eh, és megkérdezném, hogy a jelentéstevők bármelyike szeretne most felszólalni az Európai Központi Bankkal kapcsolatos rendelet eh, vonatkozásában. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ahogy az elnök asszony is mondta, valóban van egy megállapodás, amiről majd szavazhatunk. és természetesen ehhez szeretnénk megkapni a mandátumot is, hogy a tanácssal a számtalan triológusi tárgyalást követően végre lezáródhasson az <clears throat> egységes felügyeleti mechanizmus is sikeresen tárgyaltuk. köszönette a titkárságnak, hogy segítette a munkánkat, és a bizottsági szakértőknek is, akik hozzásegítettek minket, hogy jó szövegezést érünk el. Néha nehéz volt, de jó a végeredmény. Egy dolgot tisztázni kellene, ezzel a jogalkotási csomaggal megtettünk egy első nagyon fontos lépést a bankunió létrehozásához, a CRD-t követően ezzel a pénzügyi stabilitást megteremthetjük, a gazdaságot támogathatjuk, és a bizalmat helyreállíthatjuk. Amikor ez a csomag elfogadásra kerül, akkor abból indulhatunk ki, hogy a kondíciókat illetően is megegyezésre juthatunk, és a bankokat újra lehet utána tőkésíteni, és az állami adóság és a banki problémák ördögi körét sikerül megtörnünk. És utána, ha ezzel sikerült megbírkozni, akkor a bizottság új javaslatot tett. A CDR 4-eshez is kötődik ez. Én úgy gondolom, hogy ezzel a témával rámutattunk arra, hogy a demokrácia, a demokratikus döntéshozatal nem kell, hogy sokáig tartson, néhány hónap alatt az asztalunkra került egy olyan jelentés, ami nagyon tartalmas, nagyon jól együttműködtünk az árnyék előadókkal, néhány hónap alatt letárgyaltuk ezt a témát a tanácsra, pedig nagyon nehéz téma és készen áll a jogalkotási csomag. Van még néhány dolog, még szavaznunk kell plenárison, és az elnök asszony is mondta, intézmények közötti egyezményre van szükség, ezzel aztán tovább megyünk az LKB-hoz, és velük is tárgyalunk, hogy gondoskodjunk arról, hogy a beszámoltathatóság elve se sérüljön. Mi, mint parlament éljünk azokkal a jogokkal, amiket a szerződés lehetővé tesz számunkra, és számoltassuk be az LKB-t is. Elnökasszony, én úgy gondolom, hogy ragaszkodtunk az eredeti álláspontunkhoz a tárgyalások során, kitűnő felügyeleti rendszert valósítunk meg így, és egy olyan mechanizmust, amely beleillik az egységes belső piac elképzelésbe, amely kötelező érvényű a tagállamok számára, és azoknak az országoknak számára is, akik nem tartoznak az eurozónába. Azt szeretnénk, hogy vonzó legyen ez a rendszer, hogy egyenlő jogokat élvezem. Marian, Marian, mondja az elnök, ne, ne haragudj, ne haragudj, de, de Nincs erre itt most időnk. Nincs időnk arra, hogy mindent újra felsorolom. Lendben két mondatom lett volna még, elnök asszony. Csak nem akartam, hogy aztán majd azzal vádoljanak, hogy az emberek, akik nincsenek ott a trilóguson, utána, ha alá kell írniuk valami bonyolult dolgot, akkor nem is tudják, hogy mit írnak alá, de jó, el is olvashatják, köszönöm a jó együttműködést, szerintem nagyon jó munkát végeztünk. Elnök, igen, köszönöm szépen, Sven. Én viszont tényleg rövid leszek. Äh, um Nem akarok itt senkit túlszulejteni, hogy figyeljen ránk. Három dolgot szeretnék elmondani. Először is én úgy gondolom, hogy felelősségteljes az, hogy együttműködtünk, gyorsan cselekedtünk, és nagyon gyorsan jó eredményt értünk el, ezáltal több jogot kaptunk a felügyelethez, mint Európai Parlament, demokratikusabb kontrollt, és gyakorlatilag minden egyes parlament beszámoltatható saját nemzeti felügyeleti szervésznek. Ez nagyra tartandó. Másodszorban a következő lépéseket illetően. Nem lehet azt megtenni, hogy a felügyeletet rétrehozzuk, és utána várunk. Ezt nem szabad. Nagyon jó lenne az, hogyha a parlament mindenkivel tudatná ezt az eredményt, és azt is, hogy a bankuniót támogatjuk. A harmadik kérdés, amit szeretnék felvetni, az beruház, a bankok esetében is mindig elmondtuk, hogy közös a felelősségünk, és Európában a reformokat mindig késve hajtjuk végre, mindig kapkodva, és mi utána a felügyeleti rendszer nem sokára feláll. És ezzel foglalkoznunk is kell, mert különben a bankunió felügyelete sem valósulhat meg. Számomra nagyon nehéz volt, de egyértelmű volt, hogy sokkal komolyabb a felügyelet, a demokratikus ellenőrzés, és ezért aztán itt a kompromisszumokat is készek vagyunk elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Csak rá szeretnék mutatni a titkárságnak, hogy ez megint egy olyan téma, ami mindenféle idő elhatárolás nélkül rákerül a napi rendre, úgyhogy ebbe azért jó lenne, ha belegondolnának. Akkor most készfeltartással. Akkor lépjünk előre a plenárisra, majd a részletekről a jövőben számolok be, hogy hogy néznek ki a szavazás, talán részenként szavazunk, aztán a teljes anyagról, de attól függ, hogy a tárgyalások az intézmények közötti egyezményről hogy haladnak. Elviekben. Láthatnám azoknak a kezét, akik elégedettek azzal, hogy plenárisra kerüljön ez a kompromisszum? Ki van mellette? Okay, any against? Ellene. Tartózkodás. Jó, rendben. Jó, nem, nem kell megszámolnunk, nem kell megszámolnunk, csak az arányokra van szükség. Jó, rendben, most pedig. Number. No, nine. No, nine is postponed. That... Nem, a kilenceset elhalasztottuk, úgyhogy a tízesnél tartunk. Nem, ott sem? Nem. A tizenegyesnél tartunk. Ez az éves adójelentés. Adóügyi jelentés. Minnyáján készen állunk, éves adóügyi jelentés ellenőrizik, hogy működnek-e a szavazógépek. Nekem nincs itt a kártyám, úgyhogy egy szavazatot mindig hozzá kell majd adni. Akkor valaki más, aki otthon hagyta a kártyáját? Biztos vagy, mm, biztos benne, hogy az adó elkerüléskor mindig egyetért az aldéval, hogy oda számolják a szavazatát? Válasz nem, de azért így lesz akkor is aldésnak számítok a számokat illetően. Rendben. Nos, 36 kártyát használtak. Nekem meg nincs kártyám. Lezárom a szavazást, tehát 28 mellette nulla ellene, heten nem tudják úgyhogy ez 35 kártya. Akkor a cím mellette ellene el, tartózkodás elfogadtuk. Ez kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, I, I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jaj, volt egy részenkénti szavazás, akkor az első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. K kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. L kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 75-ös két részben, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, M kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 78-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. N kompromisszum. Akarják, hogy ellenőrzés legyen a 78-asra, jó? 78. Nem, a 78-asról van szó, mondja az elnök. 78, 78. Elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Jó. És az enyémet is hozzá kell rakni az igen szavazatokhoz. Tehát igazából nem fogadtuk el. 18 mellett, 19 ellene elutasítottuk. Elnézést, elnéztem. Jó. Nyilván nem elég, hogyha csak a csoportokat számolom. Ennes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadjuk. Ó mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Nyolcvankilences szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellett ellen tartózkodás elutasítottak. 95 mellett ellen tartózkodás elutasítottak. Az eredeti szöveg mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Q mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. R mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. S mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 111 első része mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Már akkor ellenőrizzük elektronikusan a második részt és az enyémet. Tegyék hozzá az ellenszavazatokhoz. Még szavazniuk kell, lezárom a szavazást, és 13 mellette 23 ellene elutasítottuk, 112 mellett ellen tartózkodás tartózkodás elutasítottuk, 113 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, T mellett ellentartózkodás elfogadtuk, U mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 130 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 131 mellett ellen tartózkodás 131 elektronikus. Szavazott mindenki? Mindegy egyébként, mert 17 mellette 19 ellene, teljesen mindegy, hogy én hova szavazok, akkor is elutasítottuk. Úgyhogy 132 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. V mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 137 szóbelivel mellett ellen <clears throat> tartózkodás elfogadtuk. Legyen elektronikus? Igen, 137-esre. Én mellette vagyok. Szavazott mindenki? Jó, lezárom a szavazást. 22 mellette, 13 ellen, elfogadtuk. Dupla V mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 145 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 146 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Nem, elnézést. Már lefedettük. 40, 149-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 20 egyes bekezés mellett ellentartózkodás elfogadtuk, X kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Y mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A, azt mondja, hogy ugorjunk a 28-as módosított, de hol van a 28-as, mondja az elnök. Hol van a 28-as módosító? Okay, I'm, I'm not... Rendben. Most akkor ezekről szavazni kell? Mi történt a többével, mondja az elnök. Szerintem ez hiba. Szerintem azért kellene a preambulum bekezdésekről szavazni, tehát unblock szavazzunk. Unblock a preambulum bekezdésekről. A hetest kivéve. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellen tartózkodás szerintem elfogadtuk. Elektronikus a hetesre. Én mellette vagyok. Mindenki szavazott. Lezárom. 20 mellette 17-en ellene elfogadtuk. Rendben. A. Kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. B. Mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 15-ös módosító mellett ellentartózkodás elutasítottuk, C mellett ellentartózkodás elfogadtuk, E mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett ellen tartózkodás 23-asra elektronikus. Szavazzanak. Rendben, lezárom a szavazást. Egy plusz mellette lezárom a szavazást. Jó, elfogadtuk. Hmm, hát akkor rosszul láttam. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És végül a 28-as szóbelivel együtt. ellenzi a szóbeli módosítót. Okay. Okay. In that case we have to vote. Rendben. <clears throat> Akkor az eredeti 28-ashoz szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. E mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 35 szóbelivel. Jó, ellenzi. Az eredeti 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus szavazás a végső szövegre, megnyitom a szavazást. Én is mellette vagyok. Mindenki szavazott. Lezárom. 37 mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Köszönöm. És most a 11-es napi rendi pont következik. És tessék itt a szavazólista. Készen állnak? Please. Right, amendment 51. 51-es módosító mellette. Ellene kitartózkodik, elutasítottuk eredeti szöveg mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk, 52 mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk, A kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk, 56 mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, 60-as mellette ellene nem világos az eredmény, ellenőrizzük. Tehát akkor mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 20 igen, 18 nem mellett elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3A szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk cím mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70 71, egy pillanat, 75 a következő mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A szóbeli módosító a 90-eshez nyelvi természetű mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Részenként szavazunk a 7A-ról. Szóbeli módosító. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes cím mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 105-öst. Mindenki látta a szavazatát, akkor lezárom, elfogadtuk. 106 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 107 mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a 107-et is. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-18-al, 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Szépen csipog a telefon, 109 mellette ellene tartózkodás. Elvonták a figyelmemet. nem érzem magamat eléggé békásan idefönt, úgyhogy ellenőrizzük ezt most melyiket, tehát 109. Még egy kell, hogy elfogadjuk. Nyomják a gombokat, lezárom. Elutasítottuk. Nagy többséggel. 110 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 111 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 112 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 113 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas cím mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 visszavonták, I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 143 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 144 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 150 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 150-eset. Még egy nem szavazat kell, hogy lezárhassuk. Elutasítottuk 17-21 arányban. 152 mellette. Igen. Jean-Paul, tessék. valahol interferál egy telefon, és ez bele interferál a francia tolmácsolásba. Köszönöm szépen. A telefonokat tegyék távol a mikrofonoktól. 152 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. K kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. El kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 163 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Eredeti szöveg, négyes cím e, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 164 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 165 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 166 szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. mondják, hogy mivel kell folytatni. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 177 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 178 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 179 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 180 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 181 szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de mint hogyha hiányzott volna egy-két kéz, úgyhogy ele elektronikusan ellenőrizzük. Um, one more to add in against. Még egy nem szavazat hiányzik. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-21 arányban. Akkor most az eredeti 181-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás, úgy tűnik, hogy ezt elfogadtuk, tehát az eredeti módosított. 182 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 183 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 189 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kú kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 192 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 193 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem ezt is elfogadtuk. 194 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. 194. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 18-15 arányban, 195 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 197 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 200 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 201 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 202 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 203 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös cím mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 206 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, 206 tehát. Mindenki leadta a szavazatát? Még valaki, plusz egy. Elfogadtuk 19 15 arányban, 207 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 209 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 222 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 224 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 225 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 226 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 228 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 229 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 223 mellette nem, javítja magát az elnök, azt mondja 233 mellette, újra kezdem, összekevertem, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 234 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 235 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 236 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 9-esig egyben szavazhatunk a preambulum részekről, mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk mindet. Right, citation nine. A kilences es preambulum bekezdés, amit külön akartunk venni, tehát itt ez kettő, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, és az ötös módosító mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. U kompromisszum mellette, U kompromisszum, tehát mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. V kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 34 mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Vélemények, deve tehát vélemények. Deve 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Deve 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Deve 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Deve 9 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 12 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Kont 3 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kont 7 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Kont 8 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Kont 13, első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kont 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene nem, nem tudom mi az eredmény, ellenőrizzük, kont 22. még egy plusz szavazat kell, lezárom, és elfogadtuk. Nekem köszönhetően 16-15-tel, kont 25 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26 mellette ellene. Nem vagyok benne biztos, tehát kont 26 elektronikusan. Még egy plusz kell, lezárom. A 19-15-tel átment, 27 elut- mellett ellene elutasítottuk, 28 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 29 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Igen, Udo, tessék. Igen, Sharon, a kollégákkal ellenőrizni tudná, hogy a 225-ös módosítót megszavaztuk el. Ez a mi szavazó listánkon a 16-os oldalon volt, ez a 225-ös módosító, csak túl gyorsan történt minden. Ellenőrizhetjük, hogy, hogy... Tehát még egyszer, a 225-ös módosító a 16. oldalon. Megnézem, igen. Melyik is volt? Rendben. Melyik volt ez pontosan? 225, tehát ezt elfogadtuk. Köszönöm, hogy ellenőriztek. yeah, well, you know, I was checking my marks, just in case. Igen, csak a biztonság kedvéért azért megnéztem a feljegyzéseket, tehát elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a módosított szöveg egészéről. Szavazzanak még 3, 2, Lezárom a szavazást. Köszönöm, 28 mellette, egy ellene, két tartózkodás mellett. Nagyon szépen köszönöm. Right. Just to let you know, we start tomorrow at 10. Holnap csak 10 órakor kezdünk. Mindenkinek szólok. 10-10 előtt itt tud lenni mindenki, hogy 10-kor el is kezdhessük, különben a biztossal időt vesztünk. Tehát igazából 9.45.